Kezdjük meg tehát a szavazáshoz fűzött indoklásokat. A Brock Gualtieri jelentéssel kezdjük. Ovir asszony egy percben. Juhataja, Euroopa ühises tegutsemises on väärtus. Euroopa saab põhimõtteliselt Nagyon fontos az, amit most csinálunk. Két irányba fejlődhet az eurozóna, vagy összedől, vagy megerősödik. A jelenlegi gazdasági helyzetben nagyon fontos a kellő válaszádas. A stabilizációs mechanizmust támogatom, és minden a pénzpiacokat megerősítő és szigorító javaslatot, hogy ez a mechanizmus érvényesülhessen. Harkin úr kap szót. Harkin asszony, pardon. Köszönöm szépen, elnök úr. Tegnap szavaztunk a stabilitási mechanizmusról. A 33-as módosító és a második megjegyzés visszavonásra került. A parlament és a tanács, a tanács nem hajlandó foglalkozni ezekkel a nehéz kérdésekkel, már pedig ezek a fontos döntések meghatározhatják az Európa, eurozóna jövőjét, nem csak ö, valutaválság van, hanem bankválság is, és államadóságválság is van. Ha nem lépünk, itt Írországról különösen beszélek, ö, óriási eladottságunk, de a németek, az angolok ö, függőségébe kerülünk, ahol nincsen semmiféle felügyelet, szigorúság, és ez végül is a a polgárokon csapódik le, az államháztartás hiánya mindig a polgároktól elvont pénz. Teljesen rossz volt ez a szöveg, és azt szerettem volna, hogyha foglalkozunk ezzel a kérdéssel. kérdéssel ez egy fenntarthatatlan adósság, amivel Írország küzdik, és óriási átstruktúrálásra lenne szükség. Temaki asszony egy percben. Arvoisa puhemies, pysyvän kriisinhallintamme... Igen. Az új mechanizmus indokolt, különös tekintettel a jövőbeni hasonló jellegű válságokra, amelyeket nem szeretnénk, de amelyek valószínűleg bekövetkezhetnek. Nem jó dolog, hogy ez a mechanizmus a EU intézményein kívül helyezkedik el, meg kell ezt fordítani, és mi hamarabb az intézményekhez kötni. Jó és fontos hogy Svédország és az Egyesült Királyság is részt vehet ebben a mechanizmusban. Elnök úr, én támogatom, hogy a koordinációt erősítsük, és azt is támogatom, hogy a bizottság szankciókat határozzon meg, és ezek automatikusan érvényesüljenek, és nem pedig a nem képezhetik további vita vagy tárgyalás alapját. Köszönöm. Annan képviselő egy percben. You, Köszönöm, elnök úr. 12 év után azt hittem, hogy nem fog engem senki sem, semmi sem meglepni már, de Brok úr hangvétele, ahogy tegnap bemutatta a jelentését, meglepett. Arrogáns volt a realitástól, teljesen elszakadt, és a közvéleménytől is. És olyan sok beszélve szóba mondott el keveset, hogy szörnyű. Egyes tagállamokban szerintem népszavazást kéne tartani, mert amit itt csinálunk, az a választók megcsúfolása. A köz véleményét lábbal tiporják, fölöttük, helyettük döntenek képviselők. Brokúr egyik honfitársa azt mondta, hogy a kelet-berlin lázadás kapcsán annak idején, hogy fel kéne oszlatni a népet. Köszönöm szépen, elnök úr. Az egyik inherens probléma a közös, moneta, közös pénzzel kapcsolatban, hogy nagyon különbözőek az irányzatok, és jó lenne, hogyha egyenlő lenne a kamatláb, de ez nagyon nehéz, ugyanis nagyon különbözőek a kiadásokkal kapcsolatos felfogások, és látjuk, hogy milyen problémában van az eurozóna. A kormányoknak meg kell érteniük, hogy nem tudnak többet költeni, mint amennyit beszednek adóban. És ezt meg kell érteni, különben nem tudják betölteni a költségvetési fegyelemmel kapcsolatos előírásokat. Világosan fogalmazok, ha ott vannak az eurózónában, persze, hogy erős eurózónát akarunk, de vannak olyanok, akik e kívül vannak, mi meg kereskedni akarunk, és nem szeretnénk, hogy gyenge legyen az euró de az országoknak maguknak kell megoldaniuk a saját problémájukat, és nem kell másokra hagyatkozniuk, úgyhogy tanulják meg ezt a leckét, hogy nem kell több pénzt költeni, mint ami van. Fox a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném leszögezni a konzervatív és reformista frakció nevében, hogy támogatjuk az európai stabilitási mechanizmust, amelyet most létrehoztak. De nem szavaztuk meg a Bragáltyéri jelentést, mert ez, ez nincsen összhangban azokkal a következtetésekkel, amelyeket a tanács megfogalmazott. A Bragáltyéri jelentés azt akarja, hogy az Európai Parlament és a bizottság beleavatkozzanak egy egyébként kormányközi mechanizmusba. Ez teljesen helyén valótlan, mert ennek a mechanizmusnak kormányközinek kell lenni, óriási összegekről kell a tagállamoknak, nemzeti minisztereknek dönteniük, akik maguk felelősek a nemzeti parlamentjeikkel szemben ezekért a döntésekért. Az euróválsága kapcsán el kell mondani, hogy itt nem csak az euróval van a probléma, hanem azokkal a politikusokkal, kormányokkal, akik túl könnyedén költik el a választópolgárok adó befizetéseit. Térjünk át az eszedbe a jelentésre. Kamal úr egy percben. Mr. Kamal, go ahead. Kamal úr, tessék, köszönöm szépen. Üdvözlöm a második fázisát az USA-EU egyezménynek, azt hiszem, hogy ez egy áttörés, de további liberalizációra van szükség. Én nem szeretem a protekcionizmust, az akadályozza az ipart sokféle módon. Szeretném, hogyha az USA is megszüntetné a kereskedelmi akadályokat, a fogyasztók, az utazók profitálnának abból, hogyha több ilyen Open Sky egyezmény születne, és Jackin Foster szakértő ezen a területen dolgozott ebben a kérdésben, a közlekedési bizottságban. Nagyon fontos, hogy folytassuk a liberalizációt az EU és az USA között, valamint az ázsiai feltörekvő piacokkal is. Örülök ennek a lépésnek, és az EU-Vietnám egyezmény is nagyon jó, jobb hozzáférést biztosít a feltörekvő, növekvő piacokhoz. Köszönöm. Bodis jelentés, Állaki úr, egy percben. Not in the room. Nincs itt. A Balzani jelentés következik. De Angelis úr, egy percben. De Angelis úr, egy percet kap. Köszönöm, elnök úr. Mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani a jelentést, aminek Bálcani asszonynak a kiváló munkáért, amelyet végzett. Négy pont van ebben a saját kezdeményezésű jelentésben, amelyeket jelentősnek tartok. Az első általános szinten az EU költségvetésre és ennek újraelosztó jellegére vonatkozik, amely az európai szolidaritás tartó gerince. A második specifikus szinten a kötelezettségvállalásokra vonatkozik, különösen a kohézió területe jelentősek ezek, és ezeket nem a tanács véleménye szerint kell csökkenteni vagy szinten tartani, és a harmadik dolog egy kétség kifejezése, az előző költségvetési évben a költségvetés végrehajtásával kapcsolatban a bizottságnak új erőforrásokat kellene felderíteni, azonosítani, annak érdekében, hogy a válság hatásaival szembe tudjunk szegülni, konkrét kötelezettségvállalásokkal, az innovációs, kutatási és gazdasági fejlesztési, valamint foglalkoztatáspolitikai politikák javára az Európai Unióban. Köszönöm. Iakolin úr, egy percben. Sí, Elnök úr. Egy ilyen fontos pillanatban, egy ilyen dokumentum esetében, amelyet ma elfogadtunk, a józan észre és az észszerűségre kell támaszkodnunk. Az Európa 2020-as stratégia támogatása bizonyosan nem, a hit, nem csupán a hitelességünket erősíti, hanem az Európai Parlament következetességét is. Egyes kritériumok fontos vezérelvek tovább erősítendők egy prioritás lista révén a beavatkozásokra vonatkozóan. Ma egy ilyen kényes pillanatban, amikor különösen a mediterrán térségben, de akár Japánban is a nehézségek szorosan kapcsolódnak a gyorsan változó valósághoz, fennáll a szükségszerűsége annak, hogy egy hiteles parlament adjon válaszokat a versenyképességi, fenntarthatósági kihívásokra időszakunkban. Köszönöm, elnök úr! Borgezi úr, egy ilyen kényes időszakban, ahogyan elhangzott a tagállamok költségvetése szempontjából, egy, meg szeretném ö, kongatni a vízharangot, a költségvetési szakbizottságban vitázunk most egy esetről. Én ezt szégyen teljesnek tartom, az Európai Történelem házára fortindadó kiadásokról van szó, az Istman épület már a mi tulajdonunkat képezi, de csupán a felújítás költségeire 27 és 31 millió közötti összeget irányoznak elő, csupán a tervekre 3,3 milliót. 3 millió az állandó költségek, 2 millió a változó költségek, 3,2 millió a személyzetre, 2 millió a biztonság céljaira, tehát csupán a kezelés a 13,20 25 millió eurót irányoznak elő, azt hiszem, hogy példával kellene elől, előjárnunk a megfontolt költségek, megfontolt költésre, hiszen ha nem itt teszünk, ez egy szégyen lenne. Köszönjük szépen. Engedje meg, elnök úr, hogy a 2012-es szöveggel kapcsolatban két megjegyzést tegyek. Jónak találom, hogy időben foglalkozunk ezzel a költségvetéssel, másodszorban pedig azt akarom elmondani, hogy így talán elkerülhető lesz az a hiba, amit 2011-es költségvetéssel csináltunk, a tanács, a bizottság és a parlament együtt. Büszke vagyok arra, hogy az európai költségvetést most hitelfelvétel nélkül fedezni tudjuk. Remélem, hogy ez a jövőben is így marad. Köszönöm. Matthew jelentés következik. Ovi asszony egy percben. Elnök úr! A legális bevándorlás egyre nagyobb méreteket ölt, és fontos az európai gazdaság szempontjából versenyképességünket segítheti. Az egyik gond, amely ezzel kapcsolatban felmerül, az, hogy a migránsoknak, bevándorlóknak milyen jogi státusza van, és hogy milyen diszkriminációval szembesülnek mégis a 21. században el kéne már jutnunk oda, hogy ezt a fajta rabszolgaságot megszüntetjük. Aki a munkaerő piacon jelen van, vagyis dolgozik, az kapjon egyenlő elbánást. És még mindig hiányoznak a, azok a jogi szabályok, amelyek megvédenék ezeket a jogosan bevándorolt munkavállalókat. Thank you. A Antonio úr, egy percben. Köszönöm, elnök úr. Az administratív egyszerűsítés és az információhoz való hozzáférés megkönnyítése fontos eszközök, hogy az európai munkaerőpiac vonzóbb legyen a harmadik országok beli munkavállalók szemében. Egy egységes kérelmezési eljárás létrehozása, kombinált engedélyek megkapása céljából a tartózkodás és a munkavállalás engedélyt, illetően egységes jogi, közigazgatási aktusban ez hozzárul ahhoz, hogy a jelenleg a tagállamokban uralkodó jogszabályokat egységesítsük. Ez egyszerűbbé teszi az eljárás mind a bevándorlók, mind a munkadók számára, ugyanakkor megkönnyíti az ellenőrzést, a tartózkodás és a munkavállalás legalitását illetően. Az egyszerűsített eljárás lehetővé teszi, hogy az EU-s és a harmadik országok beli polgárok jogainak különbségeit csökkentsük, ezért szavaztam a jelentés mellett, melyet Matyi asszony készített. Verov köszönöm szépen, elnök úr. Nem szavaztam meg az irányelv javaslatot, mert szerintem egységes megközelítést kéne alkalmazni, egységes engedélyt kéne teremteni, meg kell teremteni az egységes szabályok lehetőségét közös keretekkel azon harmadik állambeli állampolgárok számára, akik legálisan tartózkodnak egy EU tagállamban. A jogbiztonság, az átláthatóság követelménye ez, ezt már a kérelmek szintjén meg kell teremteni, és a leg, lehető legobjektívebben kell őket elbírálni, és a lehető legegységesebben minden EU tagállamban. Ugyanez érvényes a szociális szempontok érvényesítésére. Ez a módosító, amit nem szavaztam meg, nem volt benne az irányelv tervezetben, és szerintem nem is tartozik bele. Pontosan betartotta idejét, Benova asszony, gratulálok. Hette kolléga. kollega. Arvoisa puhemies, ensinnäkin tämä yhdistö... Elnök úr, ami az eljárást illeti, ez egy jó kiinduló pont, de biztosítani kell, hogy az emberi jogok is biztosítottak legyenek azon, azok számára, akik harmadik országokból érkeznek. Azonos fizetés, azonos társadalombiztosítás, mint az EU polgárok számára, tehát azonló, azonos munkafeltételek minden munkavállaló esetében. Ez alapvető kiinduló pont, ami engem egy kicsit meglepett, az, az a cikk, a hármas, tehát amely a hatályt tárgyalja, és a hatályon kívül maradtak még a kiküldött és a szezon munkavállalók és az úgynevezett áthelyezett munkavállalók unión kívüli vállalatoktól. Úgy kell ezt továbbfejleszteni, hogy mindenkire kiterjedjen e, ez az eljárás. Természetesen az a jó, hogy ez az egyablakos megoldás megvalósul, és hogy nem kell különböző ö helyeken mindezt elintézni. Köszönöm. Jár úr, egy percben. Köszönöm, Köszönöm elnök úr. Azt gondolom, hogy az Európai Parlamentben egyetértek azokkal, akik azt mondják, hogy az egyenlő bánásmódot biztosítani kell a harmadik országokból érkező munkavállalók számára, akik több mint egy évig kapnak nálunk munkát, és akik hat hónapnál kevesebb ideig dolgoznak az Európai Unióban, nem részesülnek azonos bánásmódban a családi pótlékot és a munkanélküli segélyt illetően. De hangsúlyozni szeretném, hogy biztosított halottak, baleset és betegség esetére ezek a munkavállalók is. És pedig az öregségi pótléket azt a 8843-as rendeletnek megfelelően kell szabályozni, a tagállamokra bízva, azzal a megjegyzéssel, hogyha ezt a harmadik ország kívánja és vállalja. Köszönöm. Köszönöm és Fox úr kért még szót az előző jelentéssel kapcsolatban, Fox úr a Balzáni jelentéssel kapcsolatban tehát. Köszönöm, elnök úr. Üdvözlöm azt a tényt, hogy elkezdtük az előkészülést a 2012-es költségvetés megalkotására. Ez jó. Nagyon sokat beszélünk, beszéltünk az Európai Unióban és ebben a teremben is a szolidaritásról és jó lenne, hogyha végre szolidaritást mutatnánk bizonyos embercsoportokkal kapcsolatban, ideértve az adó fizetők kisebbségét, ha ironikusan fogalmazhatunk, mert miközben mindenhol megszorításokat alkalmaznak a tagállamok, az EU-nak is példával kell elől állni, be kell fagyasztani minden képviselő és minden parlamenti dolgozó fogyaszt, fizetését 2012-ben, és el kell felejteni ezt az Európai Történet Háza projektet, amely nagyon sokba kerül, és nincs is meg a finanszírozása, ha jól tudom, elnök úr. A Schwab jelentés következik. D'Angelis úr egy percben. Go ahead, Mr. DeAngelis. Melyik állásfoglalással kapcsolatban, elnök úr? Grazie. Köszönöm. A normák töredezettsége a fogyasztóvédelem területén kétségkívül fontos akadályt jelent mind az értékesítés, mind az eladás esetében a határokon átnyúló ügyletekben, valamint a valódi belső piac létrehozását illetően. Azt hiszem, hogy az irányelvi javaslat, amelyet ma megküldtünk a bizottságnak, egy fontos lépést jelenthet a világos jogi keret létrehozása irányában a fogyasztóvédelem területén. Köszönöm. A egy percben. Köszönöm. Ebben a jelentésben a négy jelenleg irányel felülvizsgálata révén azt javasoljuk, hogy a jogi töredezettséget szüntessük meg, amely a belső piac beteljesítését akadályozta mostanáig. A cél az, hogy a belső piac javítását fogyaszt, javítsuk a fogyasztók és a vállalatok érdekében, növelni kell a fogyasztók piacba vezetett vetett bizalmát, és a vállalatok vonakodását meg kell szüntetni, hogy határokon átnyúló módon működjenek megvizsgáltuk a specifikus problémákat a francia elnökség végéig, az új Barozó bizottsággal, Reding biztos asszonyal, a teljes jogharmonizáció nem minősült dogmának, és a helyes utat választottuk a célzottabb harmonizáció irányában. Noha nem vagyok teljesen elégedett az elért eredménnyel, ezt szerénynek ítélem, ez egy lefelé mutató kompromisszum gyümölcse, de remélem, hogy ez a javaslat kiindulópontot jelenthet további fejlemények irányába, ezért támogattam ezt a jelentést. Köszönöm. Lavia úr, egy percben. Elnök úr, tisztelt kollégák! A ma megszavazott szöveg hosszú munka következménye, mely 2009. Október, októberében kezdődött. A cél a fogyasztók védelme, a határokon átnyúló kereskedés esetében. A célunk az kell, hogy legyen, hogy hozzájárulunk a belső piac jobb működéséhez, hogy növeljük a fogyasztók bizalmát, és támogassuk vállalatainkat. A ma megszavazott irányelvjavaslat négy irányelv szintézisét jelenti, amelyek mostanáig hatályban voltak, és kifejezik azt az akaratot, hogy erőteljesebben harmonizáljuk a hatályos jogszabályokat, és elkerüljük, hogy a jogi töredezettség, amely nagyon gyakran sajnos akadályt jelent, tehát mind a vállalatok, mind a fogyasztók számára megszűnjék, így módon a vállalatok versenyképesek lehetnek a nemzetközi piacon. Ezért támogattam ezt a jelentést. Komi asszony egy percben. Nincs itt arvoisa puhemies kuluttajansuojadirektiivin. elnök úr a fogyasztóvédelmi irányelv felülvizsgálata már hosszú ideje tart nehéz munka volt. nem teljes harmonizációról van szó az északi polgárok jogvédelmét az csökkentette volna, és nem állna összhangban a szerződésekkel sem, ugyanis a szerződésekben az áll, hogy lehetőség szerint magas fogyasztóvédelmi szintet kell garantálni. Éppen ezért mindig gondolni kell arra, hogy a fogyasztó fogyasztókért vannak a piacok, nem a ö, ö, piacok a fogyasztókért és a fogyasztóknak és a vállalatoknak élvezniük kell a világosan jól megfogalmazott jogszabályjavaslatokat. Ezért ideje lenne, hogy az irányelvet még egyszer megvizsgálja a bizottság, visszautalják, ahogyan ez meg is történt. Köszönöm szépen. Unionin sisämarkkinoita on tähän saakka kehitetty erityisesti... A belső piaccal kapcsolatban természetesen a nagy vállalatok érdekeire voltak tekintettel, csak nekünk a kis és középvállalatokra kell vetnünk pillantásunkat, meg a fogyasztókra, hogy jogaikat érvényesíteni tudják. A javaslat nagyon különböző fogadtatásban részesült Finnországban többek között vétóval éltek abban az értelemben, hogyha ez így kerül elfogadásra, akkor a finn fogyasztóvédelmi irányelvet aláásta volna. A szöveg nem is nagyon világos, nehezen olvasható, és az eredeti változatból sok mindent töröltek, nem nagy feladat, nem nagy kihívás ez, de azt meg kell mondani, hogy nagyon nehezen lehet ezt a szöveget érteni. Fontos lenne, hogy az ilyen irányelveket úgy fogalmazzák meg, hogy a fogyasztók maguk is megértsék, hiszen őket akarjuk védeni. Takula asszony egy percre. Takula úr egy percre. Nem halljuk a felszólalót. Igen. Most már igen. Elnök úr, Két finn is felszólalt, és ez nem véletlen ezzel a jelentéssel kapcsolatban, irányelv tervezettel kapcsolatban. Ugyanis mi finnek, és általában a skandinávok nem szeretnék, hogyha saját erős fogyasztóvédelmi rendszereiket felvizezné az EU, mert ezzel mindenkinek rosszat teszünk, nekünk is, és a más tagállamoknak is. Jó, hogy ezt a szöveget visszautalták a bizottságokhoz, mert itt még vannak vitatható, főleg a kisvállalkozásokat negatívan érintő dolgok. Például a 18-es, a 17-es pontok nagyon problémásak. Ezekkel kapcsolatban elmondható, hogy Finország északi részében például vannak olyan turisztikai cégek, akiknek a tevékenységét ezek a pontok jelentősen korlátoznák és lehetetlenné tennék. A szállodafoglalások és egyéb foglalások védelmét meg kell teremteni, és vannak olyan régiók a világon, ahol nem lehet mindent faxon vagy e-mailen intézni, ezért oda kéne jobban figyelni arra, hogy milyen sajátosságai vannak az egyes tagállamoknak. Köszönöm. Elnök úr, úgy gondolom, hogy a jelenlegi európai jogi széttagozottság egységesítése jó elképzelés. A, e, kell egy európai jogi keret a fogyasztóvédelem területén, hogy mindenhol úgy éreztesse a fogyasztó, hogy egyformán védik, és ha valamit vásárol, akkor nem húzzák csőbe. De nem csak a fogyasztóknak, hanem a termelőknek is érdekük ez a fajta védelem, például az információ szolgáltatás kötelezettsége a közvetlen lakossági eladásoknál az otthonaikban. Arra kell odafigyelni, és örülök annak, hogy végül is ez a jelentés most visszakerül a szakbizottságokhoz, arra kéne tehát odafigyelnünk, hogy amikor a termelőkről beszélünk, akkor ne csak a nagy koncernekre gondoljunk, hanem azokra a családi gazdaságokra is, akik ugyancsak termékeket állítanak elők, és őket nem lehet ezekkel a jogi ö, bonyolultságokkal agyon terhelni. Fox úrnak adom meg ezt. Köszönöm szépen, Az én választókerületem, ha megkérdezi, hogy mi az igazi haszna annak, hogy része vagyunk az Európai Uniónak, én mindig azt mondom, a szabadkereskedelem, ami létezik a tagállamok között, és a belső piac, amelyet mind jobban kiteljesítünk. Ezért üdvözlöm ezt a fogyasztóvédelmi irányelvet, üdvözlöm, ugyanis noha kis lépés, de jó lépés a belső piac kiteljesítése felé, és jótékony hatással jár a fogyasztók, kisvállalatok számára, segít az internetes és a határon átnyúló kereskedelemnek. De ez az irányelv nagyon hosszú időt vett igénybe, még létrejött, és nagyon szerény az előre lépés, úgyhogy én azt kérem a bizottságtól, hogy mihamarabb legyen egy keret, amely be teljesíti a belső piacot, és nem pedig szétaprózódik a különböző irányelvekkel, amelyekkel most rendelkezünk. Köszönöm. Vír asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnök úr, a fogyasztó jogokról szóló irányelv egy rendkívül fontos intézkedés a belső piac működésének jobbítása érdekében. Ez egy nagyon komoly kérdéseket tárgyal a fogyasztói jogokkal kapcsolatban, egyszerűsíti a jogi kereteket, és növelheti a fogyasztók bizalmát egyidejűleg elősegíti határon átnyúló kereskedelmet, és ez egy lépés a fragmentáció megszüntés érdekében. Azonban a teljes harmonizáció nem lehetséges az Európai Unióban a fogyasztói jogok területén, de ez egy lépés a jobb fogyasztóvédelem irányába. Ez megtörtént, és támogatom, hogy elfogadtuk ezt a jelentést. Köszönöm. Utolsó jelentés a Japánban kialakult helyzetről Angelis úr egy percben. Köszönöm. Elnök úr. A ö, földrengésről szóló hírek, amelyek március 11-én Kelet-Japánban mentek végre, még be mindannyian döbbenten fogadják, láttuk ezeket a híreket az emberi tragédiáról, ami ott bekövetkezett. Éppen ezért az állásfoglalást első kötelező lépésnek tartom a japán polgári lakosság irányába, hogy valamennyi humanitárius technikai segítségnyújtást biztosítsunk, amire következő hónapokban és években szükségük lesz. Azt hiszem, hogy a fukushima atomerőmű balesete valamennyünket elgond, el kell, hogy gondolkodtasson a nukleáris energia kockázatairól. Európában, a tagállamokban jobban kellene összpontosítani a megújuló energiaforrásokra. Japán felé fordulunk most együttérzésünkkel, a jövőben pedig el kell kerülnünk, hogy hasonló helyzetek kialakulhassanak Európában és a világ többi részében. Köszönöm. Köszönöm. Rubik úrnak adom meg a szót. Ez nem olyan, mint a spontán felszólalások rendszere. Ez kivételesen adom meg tehát a szó Übig úrnak utólag. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy érzem, hogy a Japánban kialakult helyzet sok tanulsággal szolgál, és tanulnunk kell belőle feltétlenül, különösen ami az atomerőművek jövőjét illeti. Felszólítom a tanácsot arra, hogy sürgősen jöjjön elő javaslatokkal, amit a bizottság eddig az asztalra tett, az csak a kezdet, de az biztos, hogy a tanácson belüli nukleáris munkacsoportnak össze kéne ülnie, és a parlamenti követeléseket meg kéne hallgatnia. Intenzív eszmecsérére van szükség, itt van ennek az ideje végre. Köszönöm. Köszönöm, tisztelt kollégák! Luigi de Magistris részéről kaptam egy kérelmet a mentem joga fenntartására vonatkozóan a Katanzárói Bíróság előtt